Hölgyeim és uraim, mielőtt látnánk a szavazásnak, szeretném Brent Bird úrnak adom meg a szót. Uh, thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Remélem, hogy hallanak a zaj ellenére. Nem tudom, elnök asszony, talán tanácsot tudna adni. Afelől, hogy mikor lépünk ebben a házban, hogy meg akadályozzuk, hogy a lift, az irodák és a, a ház, a plenáris terem között ilyen tumultus legyen, miközben lobbisták és mások több száz papírt nyomkodnak a kezünkbe, miközben szavazni jövünk a plenáris terembe. Egyre inkább úgy néz ki, ez nem, nem, nem mint egy parlament, hanem mint egy egyetemi önkormányzat, ahol különféle lobbisták röplapokat szórnak a kezünkbe. Köszönjük Bradburn úrnak a kiváló javaslatot. Természetesen továbbadjuk a javaslatát a kvesztoroknak, hogy foglalkozhassanak ezzel az ügyel érdemben is. Tehát, mielőtt rátérünk a szavazásra, van néhány bejelenteni valóm. Először is az illetékes bizottság korrigálta az Európai Parlament álláspontjára vonatkozó szövegjavítását, amely a harmonizált feltételeket fekteti le az építőipari termékek forgalomba hozatalára vonatkozóan, a 216-os házszabály 4-es bekezdése értelmében ezt a korrigendumot elfogadottnak tekintjük, ha csak 48 órán belül egy frakció, vagy legalább 40 eh, képviselő ellenkező irányú javaslatot eh, nem nyújt be, ekkor eh, szavazásra bocsátjuk. Egyébként maga a korrigendum a Science on Direct szájton található meg. 211-es szabály 3-as bekezdése értelmében az Alkotmányügyi Bizottság azt javasolja, hogy az 56-os házszabály és az 50-es házszabály értelmes a következő legyen. Az 56-os házszabály hármas bekezdése értelmében az illetékes bizottság mielőtt döntést hoz eljárási ügyben, lehetővé kell, hogy tegye, hogy az 50-es szabály értelmében a társult bizottság eljárás értelmében a társult szakbizottság a saját kompetenciájába tartozó módosítókról döntést hozhasson, és ezeket az egész ház elé terjeszthesse, amikor plenárisan szavazunk erről. A hat módosító indítványok benyújtásától számítódik a határidő, ha csak a parlament másképp nem döntött. A, ez volt tehát az 56-os ház értelmezése. Az elnökök értekezlete úgy döntött, úgy, dönthet úgy, hogy társult bizottsági eljárást alkalmaz, így azonban az egész eljárásra vonatkozik ez, és a szavazást is a társult bizottságban követő szavazás eredményét az illetékes bizottságnak tiszteletben kell tartania, és megfelelő időt kell biztosítania a társult bizottságnak, az ügy tárgyalására. Hogyha az illetékes bizottsága nem tartja tiszteletben a társult szakbizottság ezen jogait, akkor a társult szakbizottság módosító szavazatait közvetlenül a plenáris ülés elé terjesztheti, de csak akkor, hogyha az adott szakbizottság kizárólagos hatáskörébe tartozó területekről van szó. Ezt elfogadottnak tekintjük ezt az értelmezést, ha csak a holnap, az a szerda estig ellenkező irányú javaslatot nem tesz senki, illetve nem ellenkezéséről nem értesíti az elnökséget. Ezt az eheti ülés jegyzőkönyvéhez csatoljuk. Na, ezt letudtuk, és akkor folytathatjuk a szavazással. Az egyszerűsített eljárás értelmében kezdünk. A Zsoli jelentéssel az EK és a Dél-Afrika közötti a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás módosítása a téma. Elektron név szerinti szavazással szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy elfogadtuk a jelentést. A következő megint csak egyszerűsített eljárás keretében a COPPA jelentés az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti megállapodások témájában mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Következő. Parancsoljon. Nem működik a gép, úgyhogy kérem, technikus küldjön, nem tudok szavazni. Prego l'onorevole Cofferati. Cofferati úr. Probléma, non funziona l'apparecchio. Igen, az én szavazógépem sem működik. Szeretném, hogyha eh, mellette leadott szavazatomat eh, feljegyeznék. Rendben, természetesen.